haben heute Morgen zu Beginn jó reggelt mindenkinek! Ma reggel egy szavazással kezdünk. Márkusz Kúria jelentéséről szavazunk, most azonnal. A határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban. A cím, Márko megkapja a szót, mielőtt elkezdenénk a szavazást. Parancsolj, Márko! Nem Doris, csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a munkát, amivel segítettek engem a titkárság részéről. Nagyon nagy összhangban tudtunk dolgozni az árnyék jelentéstevőkkel, emiatt nekik is köszönetet szeretnék mondani. Azt hiszem, hogy igazi csapatmunka volt, és kiválóan tudtunk egymás érveit meghallgatni. Köszönöm szépen. Akkor azonnal kezdhetjük is a szavazást. Mindenkinek itt van a szavazókártyája, igen? Rendben. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 szavazattal elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 szavazattal, 9 ellenében elfogadtuk. 44-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-ost visszavonták, a 47-es folytatjuk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Szobeli módosítás 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15 mellette, 8 ellene elfogadtuk, tehát egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 69-es, 69-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 69-esről. Lezárom a szavazást. 12-tel mellette, 14 en ellen elutasítva 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 77-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 79-es. Két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10 mellette, 16 ellene elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, nem, mégsem. Elnézést, mondja az elnök 88-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 13-an ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Mellette vagy ellene, Márko? A kompromisszum ellen vagy? Mellette? Jó, rendben. Tehát, kicsit megijedtem. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő, a 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 9-en ellen elfogadtuk. 104-es mellette, ellene. Mellette vagytok? Jó, akkor elfogadtuk. 106-os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 107-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9 mellette, 13-an ellene. 5 tartózkodással, tehát elutasítottuk. 6-os kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, még egyszer 16-os, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 14-est. Meg, nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 16-an ellen elutasítottuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Huszas, mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer, Huszas, tehát mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hát, így van. Ez az eredmény. Mit tegyünk? 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 22-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15-en mellette, 13-an ellen elfogadtuk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Van egy javaslatom. Nálam azt írja, hogy az EMP mindenhol pluszt ajánl, azaz, hogy támogassuk, ki ellenzi valamelyik javaslatot az EMP szakbizottságból. 8-as és 17-es? És Migászki úr, Ön mit szeret, melyeket szeretné ellenőrizni? Mi úgy gondoljuk, hogy sok-sok módosító esetében mellette vagy ellene vagyunk. Tehát egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Öt, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a nyolcas mellette. Nem, hát az le van fedve. Ellenőrizzük? A hetest akarja ellenőrizni? Te jó ég, jó, hát akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A nyolc szórakozik, ugye? Lezárom a szavazást. 23-an mellette, ketten ellene, hárman tartózkodtak. Jó, tehát 9-es mellette, el, a nyolcas megvolt, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizen kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, lassan énekelek. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, ellenőrizzük. Ja, viccelt? Ja, ja jó, rendben. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellenet tartózkodás elfogadva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, senki ellene, ketten tartózkodtak, Helga épp azt mondja, hogy ez volt a reggeli torna. De van, aki nem tornázott velünk együtt. Volt, akinél csak sejteni lehetett, hogy mit is gondol, de végül csak sikerült szavazni. Ezzel lezártuk a szavazást, remélem, hogy van, aki még itt marad, és nem fogja mindenki menekülőre, így szavazás után, Pályedelli asszony. Számítunk önre, számítunk rá, hogy marad. Nem? Mégsem? I was joking. So, we've... Jó, csak vicceltem. Tehát, kezdjük most akkor a meghallgatást. A jövőbeni uniós kulturális és médiaprogramok meghatározásáról. Szeretném itt üdvözölni ma Mindenki, aki szeretne elmenni, kérem menjen el, anélkül, hogy zajongana. Viszlát, és minden jót! Nagyon örülök annak, hogy a mai meghallgatásra sikert, sikerült szakértőket elhívnunk. Valeri Caruso, a színe Európa igazgatója érkezett hozzánk, továbbá Olaf Zimmermann, aki a Német Kulturális tanács igazgatója, továbbá itt van David Hezmondag, professzor úr, aki a kommunikációs és média tudományok professzora a Léci Egyetemen, az Egyesült Királyságban, valamint itt van Rádó Mihályánó is, aki a Lux díj zsűriének elnöke. Még nincs itt? Akkor biztos úton van. Jó, rendben. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy hogyan is szerveztük meg a meghallgatást. Először is első körben meghallgatjuk a szakértőket, 10-10 percet kapnak, utána megadom a szót a kollégáknak, és azt követően 5-10 percben meghallgathatjuk ismét a szakértők válaszát, és utána természetesen megadom a soros elnökségnek is a szót, majd a bizottságnak, hogy kommentálja az elhangzottakat. Örülök, hogy Hans Christian Christensen üdvözölhetem itt a soros elnökség részéről, valamint a bizottság részéről, a kulturális és média ügyek igazgatója Vladimir Suha urat üdvözölhetjük. Kedves kollégák, azért szerveztük meg ma ezt a meghallgatást, mert meg kell vitatnunk az új programot, illetve módosításokkal kell ellátnunk azt is, amikor el, kell is, el is kell majd fogadnunk. Egy kicsit módosult a program neve a korábbiakhoz képest. A kulturális és kreatív iparágak programjaként nevezték meg, de ez nem jelenti azt, hogy a számunkra oly fontos médiaprogram eltűnne. Ez a program továbbra is megmarad, de nem szerepel a címben. Erről is beszélhetünk akár. Mindenképpen problémák merülnek fel a kreatív iparágak területén, mindannyian tudjuk, milyen kicsi, szűk a költségvetés. Éppen ezért természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk a kreatív iparágak területén eredményeket elérni azzal, azokkal a szűkös forrásokkal, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és hol maradnak a regionális szintű kulturális kezdeményezések, amelyek természetesen nagyon fontos szerepet játszanak kulturális életünkben, és amelyeknek igenis figyelmet kellene szentelnünk. Sok-sok vita bontakozott ki a különböző tagállamokban, vannak aggályok, és a mai meghallgatás célja, hogy felmutassa, hogy mely témakörök köré csoportosíthatók az aggályok, a viták, hol vannak a félelmek, és remélhetőleg a bizottságnak sikerül eloszlatnia egy-egy aggályt ma. Tegnap egy másik programmal kapcsolatosan hallhattuk a bizottság részéről, hogy meg tudnak nyugtatni bennünket. mert tegnap mondtam, hogy én nem akarom, hogy megnyugtassanak. Én annak örültem volna, ha kezdettől fogva tiszta a helyzet, annak érdekében, hogy ne is kelljen aggódnom vagy félnem. Remélhetőleg tehát az aggájainkat eloszlatják ma, ha nem, akkor majd igyekszünk közösen azon dolgozni, hogy megoldjuk a problémákat itt a szakbizottságot, szakbizottságon belül, és megpróbálunk majd a tanácsnak és a bizottságnak is hasznos visszajelzést adni, hogy a végén olyan programmal rendelkezzünk, amelyet mindannyian szeretnénk, és amelyet mindannyian óhajtanánk, hiszen jó tapasztalataink voltak a program kapcsán, és remélhetőleg a gazdasági érdekek nem fogják szétrombolni a programot, hiszen a kulturális érdekek nem mindig vágnak egybe a gazdasági érdekekkel, hanem más jellegűek gyakran. Ennyiben hagynám a bevezetőt, megadnám az első szakértőnknek a szót. Örülök, hogy Kárúzó úr 5-10 percben most megragadja a szót. Parancsoljon, tehát a Színe Európa igazgatóját hallgathatjuk meg, aki egyébként nagyon nagy segítséget nyújt a Lux D kapcsán is, a Venice Days alkalmával meghívott 27 meghívott esetében is nagyon nagy támogatást nyújtanak nekünk mindig. Tehát Kerúzó úr parancsoljon. Voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, Papák köszönöm szépen a Kulturális Bizottságnak, hogy meghívott engem. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek önök között. Mielőtt elkezdeném a munkát, az előadás, azt mondanám, hogy nagyon nehéz felelősség bemutatni a Media Mundus programnak a jövőbeni kilátásait. Nagyon sok szervezés van e mögött Európában nagyon sok szervezet van mögöttünk, mi ezeket szeretnénk képviselni, összefoglaltam a javaslatokat, összefoglaltam a mindazokat, amiket, a javaslatokat, amiket kaptam a szervezetek részéről. Mielőtt belevágnék a témában, néhány adatot szeretnék megosztani önökkel, amelyek megmutatják azt, hogy milyen módon fog megváltozni az, ahogy ezek a média művek eh, forgalmazásra kerülnek majd a jövőben. több mint, egy, eh, több mint másfél milliárd internet eh, fogyasztó lesz a világon 2014-ben egyre több a mobil készülék, mint az okostelefonok és az iPad-ek, a tabletek, egyre több lesz a világban. Nagyon magas fogyasztást írnak ezek elő, és ezen keresztül nagyon sok audiovizuális mű kerül fogyasztásra. A a mobilon eltöltött 40 eh, időnek a 40 százalékát audiovizuális tartalmak megnézése, megtekintésére fordítjuk. A a smartphone, a smart világ teljesen átveszi majd az uralmat a média megtekintése szempontjából, vagy smart telefon, tehát okos telefon, vagy okos televízió szempontjából. A régi hagyományos televízió teljesen eltűnik, ez a dematerializálódott tá- eh, eh, készülékek fognak eh, előtérbe kerül. Ez azt jelenti, hogy ezek a filmek, ezek a tartalmak nem fizikai valóságban, tehát nem diszkben és nem készülékeken keresztül lesznek lejátszva, hanem virtuális tározókban, virtuális eh, eh, tárolókban lesznek ezek raktározva, és az ember otthon, interneten keresztül lehívhatja majd ezeket. Mindezek eh, a tényezők, nagyon sok lehetőséget jelentenek a kozmédia tervekre. Ez azt jelenti, hogy különböző témákban tudunk együttműködni. Például egy év hosszú, egy egész estét betöltő filmet, 90 perceset meg tudjuk nézni úgy, hogy 10 percig megnézzük okostelefonon, majd utána később megnézzük az iPad-en. Ez a táblázat megmutatja, hogy hogyan ö, alakulnak az értékesítések, a video on demand, ö, és ö, és a subscription video on demand-nak az értékesítését, tehát ezek az előjegyzett, megvásárolt filmeknek a megtekintése, mint a 2014-ben az értékesítések online meg fogják haladni egy milliárddal azokat az értékesítések, amelyek diszken, DVD-n történnek. 2007-ben az online videó megtekintés szinte nulla volt, az utóbbi 15 évben ez hatványozottan növekedett ezeknek a mm, mennyisége. Mi lesz ennek a fejlődésnek a eredménye? Először is fragmentalizálódik a közönség, a közönség egyre inkább interneten fogja nézni ezeket a tartalmakat, az emberek otthon fogják nézni ezeket, csökkenni fognak a reklámbevételek, csökkenni fog a televíziók támogatása is emiatt a fizikai lejátszóknak az eltűnése, ez más problémákkal is jár, mégpedig a szerző jogdíjakkal kapcsolatosan. Ez egy agasztó vonatkozás. Az Egyesült Államokban a, a subscription eh, VOD szolgáltatások egyre inkább teret hódítanak. Ezek olyan szolgáltatások, amelyek egy megfelelő előfizetési díj mellett havonta meg lehet tekinteni filmeket. A jelenleg az Egyesült Államok a megvásárolt filmek 94%-a ilyen jellegű eszközön történik, interneten keresztül, és csak 1,3 a klasszikus DVD és a klasszikus video on demand eh, szolgáltatás. 51 centbe kerül egy ilyen film megtekintési átlagban, ami nagyon kevés, hogyha összehasonlítjunk a 4,72 dollárral egy megvásárolt DVD-nek az ára figyelembe kell venni az új forgalmazási óriás cégek, Apple, Netflix, Google Play és Amazon, amelyek már át is veszik a filmforgalmazásnak a legnagyobb szeletét. Hogyha rátérünk a médiaprogramra egyértelmű, hogy a bizottság és a parlament figyelembe vette ezeket a változásokat a filmforgalmazásban, nagyon fontos a szakmabeliek számára, azaz a producerek és a rendezőknek Európában, hogy hogyan lehet ezt pénzé tenni ezt az új forgalmazási eszközt és módot. Ami a médiaprogramot illeti, a médiaprogram egy sikersztori, mindenki egyetért ezzel, ez egy márka, egy egy ráadásul egy kiválóságot jelentő márka, amely minőséget jelent az európai lakosság számára. Világosan működünk, egyértelműek az elvei, a rendszerek jól működnek, megfelelő fizetési rendszerrel, E, mindez e, sikerült egy kiváló együttműködést e, létrehozni az művészekkel, a forgalmazókkal, producerekkel. Ez egy kiváló európai eszköz, tehát, de tekintettel arra, hogy milyen felfordulás lesz hamarosan a forgalmazás világában, én úgy gondolom, hogy nem szabadna csökkenteni a média költségvetését, mert biztos vagyok abban, hogy az Európai Uniónak követnie kell ezeket a változásokat mint ahogy más szervezetek Európában, én úgy gondolom, hogy a Creative Europe eh, közegben vagy egy kalapban ott eh, egy megfelelő hely legyen a médiaprogramnak is. A médiaprogramot világosan azonosítani kellene. Az eh, a Media Desk és a Culture Info Pointok egyesítése egy jó ötlet lehet hogy költségeket csökkentsünk, ugyanakkor felmerül, hogy ebben az esetben a két szervezet által összegyűjtött tapasztalat az nem menne veszendőbe nagyon fontos lenne, hogy több éves szerződéseket dolgozzunk ki, mert ez jó lenne mind a közönség, mind a forgalmazók és a alkotók számára. Az új média program ugyanezeket a feladatokat tűzte ki célul maga elé. Nagyon fontos ezen belül a ö, alkotás, illetve a képvilág nehoz való nevelés. Nagyon fontos hogy az oktatás és a képzés. A képzésen belül nagyon fontos, hogy megmutassuk az alkotóknak, hogy milyen módon lehet mindezt pénzé eh, tenni, vagy eh, milyen módon lehet profitálni az alkotásokból, főleg a most változó világban, ami a producereket illeti a, hogyha megnézzük a televíziós forgalmazást, illetve az internetes forgalmazásban, én úgy gondolom, hogyha megnézzük az elmúlt évek eredményeit, egy megfelelő egyensúlyt kell találni, ugyanakkor bizonyos országokban e, a megfelelő helyet sikerült megteremteni, de a helyzet elég sokszínű, más országokban nehézségek vannak, meg kéne nézni azt, hogy hogyan lehet egységesíteni az európai országok között a helyet helyzetet. Ami a forgalmazást illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tart továbbra is fenntartsunk egy olyan rendszert, amik alapvető a filmforgalmazás szempontjából, a mozitermekre gondolok, nagyon fontos szerepet játszanak a mozik, hogyha megnézzük, azt látjuk, hogy 10 vetítésből 6 európai filmeket érinti, és itt nem számítjuk bele az angol ö, filmeket, amelyek amerikai tőkével készültek, mint a Harry Potterek. Látjuk tehát, hogy európai filmek jelentős forgalmazást kapnak a termeken keresztül. Ami az online forgalmazást illeti, felmerül a kérdés, hogy okos dolog támogatni a DVD forgalmazást akkor, amikor a piacnak a csökkenése talán indokolatlanná teszi ezeknek a támogatása. Esetleg hasznosabb lenne egy video on demand platformot letre, létrehozni európai szinten, meg kell nézni ezeket, érdemes lenne talán egy együttműködést a, a különböző televíziós cégek között. Nagyon röviden rá szeretnék mutatni a egy új programra, amelyet az Európai Unió támogat, a Terramet Plus. Ez az bizonyítja, hogy amikor megvan a politikai szándék, akkor a különböző televíziós platformok nagyon jól el tud, tudnak működni. Ebben az esetben a földközi tenger körül lévő televíziók közti program és együttműködésről van szó. Hat televízió van az földközi tenger észak és déli partjáról, angol, francia és arab nyelveken vetítenek ezek. Ez egy kiváló program, egyelőre kísérleti fázisban van. Én úgy gondolom, hogy a termeket támogatni kell. Nagyon fontos, hogy támogassuk a filmek forgalmazását is. Olyan multilingvális tájékoztatási csatornák létrehozása. Ami a bizottsági javaslatot illeti, én úgy gondolom, hogy a bizottság részéről érdemes lenne egy erőfeszítést tenni, annak érdekében, hogy jobban meghatározzák, hogy miről is szól ez a pénzügyi eszköz. A garancia alap szerintem egy kiváló kezdeményezés. Ugyanakkor meg kellene keresni azokat, akik a legjobban érintettek ebben a kérdésben, tehát azok a szereplők, akik régóta pályán vannak, érdemes lenne tehát ezek e körül ezt a témát körüljárni. Media Mundus egy nagyon fontos, nagyon fontos a Media Mundus beépítése a médiában, az megadja lehetőséget az európai szakembereknek az, hogy tájékoztatást kapjanak és hozzáférjenek a forrásokhoz. Nagyon fontos, hogy ahogy a parla, az Európai Parlament és többször hangoztatta, a media literacy is nagyon fontos, tehát hogy az irodalomhoz hozzáférjünk eszközökön keresztül. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon sok ötletet kaptunk, egyeseket már meghallgattunk, és osztjuk ezeket, és Kosta asszony, aki az előadó lesz ebben a témában, feljegyezte az ön által említett javaslatok. Most megadom a, megadom a szót Olaf Zimmermann úrnak, aki a Német Kulturális Tanács igazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel üdvözlöm Önöket, köszönöm a meghívást. Nagyon örülünk annak, hogy bevonták a német kulturális tanácsot ebbe a vitába. Mi egy ernyő szervezet vagyunk, az Euró- a németországi kulturális szervezetek ernyő szervezete, több mint 200 német kulturális szövetség csatlakozott hozzánk. Mindenféle kulturális alkotó területen, irodalom, zene, képzőművészetek, ábrázoló művészetek, építőművészet, és nagyon sokféle médium, ideértve még a számítógépes játékokat előállítókat is. Ezért fontos elmondani, hogy Németországban, mint, mint, eh, mint civil szervezet, eh, egyszerre képviseljük mind a művészek szövetségeit, és a kulturális ipar képviselőit. Így, tehát Németországban legalábbis a szervezet civil társadalom ö, eh, elég hát átfogó körét ismerjük koordináljuk. Ha most a Kreatív Európa programról kell beszélnem, előre szeretném bocsátani, hogy ez, ezt én a kultúra szempontjából vizsgálom, és gondolom, hogy más kollégák inkább a médiaipar szempontjából nézik ezt. Éppen ezért én különösen szeretném hangsúlyozni a kultúra fogalmát mielőtt félreértés történne, a két világ egymással gyakran összecsap. Én szerintem a kettőt ki, kell, ki lehet egymással békíteni, még akkor is, hogyha van köztük feszültség. De ha megnézem ezt a programtervezetet, akkor az a benyomásom, hogy túlzottan egyoldalúan a médiaipar, a kulturális ipar érdekeit tartja szem előtt, Udo úr ezt éppen most elmondta, Karúzó úr éppen elmondta ezt, és egyetértek vele abban, hogy egy kulturális támogatási program ne váljon, ne alakuljon át médiaipar támogatási programmá. A média ipart támogassuk a strukturális alapokból, vagy egyéb támogatási struktúrákból a bizottság által elkészített programtervezet túlzottan kevésé veszi figyelembe a kultúra sajátos, önálló tartalmát, a kulturális kapcsolatokról. Alig beszél az interkulturális cseréről ugyancsak. És a kulturális képzés is nagyon csak a margón egy szót, már pedig szerintünk ezek a prioritásos területek. Az, hogy a kultúra és a médiaipar itt most összemosódik, egybeolvad ebben a programtámogatásban, nem jó. Szerintünk a kulturális és a média program két különböző terület kell, hogy támogasson, legyenek sikeresek egyenként, de nem jó őket összemosni. Külön-külön sikeresebbek voltak, és legyenek is ezután külön. A kulturális programok a képzőművészetekben, az irodalmakban, irodalomban ö, támogatta a szerzőket, alkotókat, és ennek így is kéne maradnia. Sőt, a kulturális, a kultúra program a művészek mozgását, egymással való találkozását, nemzetközi megismertetését is szolgálta. Ez volt a kulcs eleme a kultúra programnak. És nagyon széles körben támogatta őket, a kulturális contact pointokon keresztül ez jól működött. A két terület, a két program összevonásának előnyeit nem látjuk. Nem látunk ebben különösebb előnyt, sőt, az sem, hogy ez bármilyen szinergia hatással járna az egyetlen előny, amit esetleg elismerünk, esetleg, esetleg, hogy jobb lesz az irányítás lehetősége, és esetleg koncentráltabb kulturál, kultúrpolitikai irányt tudna megvalósítani a bizottság, de ebben nem vagyunk biztosak. Az új finanszírozási eszköz, az előttem szóló is szólt erről, szerintünk nagyon problémás. Amikor érdemben elkezdtünk vele foglalkozni, azt láttuk, hogy hogy nem bontakozik ki a szemünk előtt, hogy hogyan fog majd ez gyakorlatban működni. Ez hitelezési program, vagy felelősségvállalási, vagy támogatási program elsősorban, ez sem derült ki. Nem akarjuk teljesen kétségbe vonni ezt a kezdeményezést, és ha a parlamenti képviselőket érdekli, akkor a részleteket is megtudhatják nálunk hogy nálunk a kulturális területen egy ilyen eszköz hogyan működhet, mert szerintem még van elég idő arra, hogy ezen elgondolkodjunk, és el is kell, hogy gondolkodjunk ezen. Számunkra fontos lenne a hálózatok megerősítése, a szervezet civil társadalom megerősítése a kulturális területen Európában. A program tervezet erről szól ugyan, ez jó, hogy a hálózatokat lehet tovább finanszírozni. De úgy gondoljuk, hogy erről is sokkal többet kéne mondani, és ebben az ügyben is sokkal többet kéne tenni, annak érdekében, hogy a különböző civil szervezetek Európa szerte, a kulturális civil szervezetek, amelyek még mindig nagy távolságra vannak egymástól, még közelebb kerülhessenek egymáshoz. Ehhez valóban európai szintről támogatott hálózati struktúrára van szükség, és intézményi támogatásra, garanciákra. Ezért kérjük, nyomatékosan kérjük, hogy ennek a területnek adjanak több szerepet a szövegben, a tervezetben. Előre bocsátottam már, hogy ö, lenne egy másik kérésünk is. Talán csodálkoznak, hogy miért pont egy német szervezet képviselője állít elő kérésekkel, követelésekkel, de az a benyomásom, amikor megnézem a bizottság elképzelését, hogy jogosan kritizáljuk azt a kulturális tanács részéről, és ennek az az oka, mert az Európai Bizottság most azt teszi, azt csinálja, amit, ö, amire rá kényszerül a gazdaságpolitika miatt, a gazda, gazdaságpolitikát folytat a kultúra területén, és nem engedi a kultúra, kulturális politika autonómiáját kibontakozni. Ez egy nagyon komoly elvi vitát igényelne, hogy erről beszéljünk, de egyértelműen az a benyomásunk, hogy az Európai Bizottság egyre inkább alárendeli a kultúrpolitikát a gazdaságpolitikának. Ezt Németországban is látjuk, erről folyamatosan vita zajlik. Az ÁFA kapcsán a képzőművészetben kialakult, képzőművészek között kialakult áfa vita kapcsán el kellett magyaráznunk a bizottságnak, hogy a képzőművészetek területén miért szüntett emeltük, miért emeltük meg az áfát ezen termékek, kulturális termékek tekintetében Németországban, ezt is el kellett magyaráznunk. Tehát úgy néz ki, hogy nem önálló már a kultúrpolitika, kulturális politika az Európai Unióban, sőt a tagállamokban is egyre kevésbé. A német kulturális civil szervezetek egyre hevesebben vitatkoznak erről, és mondják el a véleményüket. Véleményük szerint a kultúrpolitikát nem szabad közösségiesíteni, és ebben továbbra is hiszünk, miközben kulturális támogatási programokat meg kell fogalmazni, és ha ilyeneket megfogalmazunk, akkor viszont ezeket úgy kell megfogalmazni, hogy a kultúra autonómiája megmaradjon, és az erről szóló vita fennmaradhasson. Ezt a vitát a jövőben is ugyanis folytatni kell. Óriási lehetőséget látunk abban, hogy persze a pénzek növekednének, 37%-os finanszírozási növekedésről van szó, ennek örülünk, ezt támogatjuk, ezt jónak tartjuk, de el kell, hogy mondjuk, hogy még így is nagyon kis programról van szó, még hogyha koncentráltabb is, mint korábban. Németországban, hölgyeim és uraim, van egy közmondás, amely azt mondja, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, és ezzel én is egyetértek. Ez egy veréb, ez a program, és örüljünk neki. Ha gazdasági kontextusba helyezzük, akkor persze jó lenne, hogyha növekedne a támogatási összeg még jobban. Mondjuk egy kicsit kövérebb lett ez a verém most, de akkor beszélhetnénk kultúrpolitikáról, hogyha egy galamb is elérné lassan. Köszönjük szépen, Cimmerman úr. Nos, tudja, a nettó befizetők kezében van igazán a kulcs a dolgok sikeréhez. Németország, Hollandia, ők nem készek arra, hogy több pénzt áldozzanak erre a területre, illetve kevesebbet szeretnének áldozni rá, és nekünk el kell kerülnünk, hogy a kultúrát ezt súlyosan érintse. Itt tehát össze kell fognunk nekünk, a bizottságnak és a parlamentnek, és remélhetőleg a következő soros elnökség majd segít nekünk abban, hogy máshol korlátozzák a forrásokat, ne ezen a területen. Én nekem lenne egy-két ötletem erre, de most erre nem fogok itt rátérni. Köszönjük szépen! Hesmondelg professzor úr következik most, aki a média és iparágazatok professzora a Léci Egyetemen. Önél szó parancsoljon. Ilyen hosszú bevezető egy ilyen fiatal ember számára. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy a Kreatív Európa program mindenképpen szükséges a kreatív iparágak számára. Mindenképpen előnyöket nyújt, hogyha a kulturális szektort és a kreatív ágazatokat összevonjuk. Mindkét ágazatban azt láthatjuk, hogy az esztétikai érték és a kulturális érték játszik főszerepet. Továbbá mindkettő kitölti az emberek szabadidejének nagy részét. Ugyanakkor azonban egyetértek a kritikusokkal, akik azt mondják, hogy a non-profit kulturális ágazat esetleg csorbát szenvedhet egy ilyen keretben, hiszen Adott esetben a non-profit kulturális ágazat és a kereskedelmi kulturális ágazat között igen nagyok a különbségek. Nagyon fontos figyelmet szentelni azoknak az aggályoknak, amelyek ehhez kapcsolódnak, és mindjárt el is magyarázom, hogy ez miért van így. A kreatív Európára vonatkozó javaslatok tulajdonképpen hasonlóak a világszerte érvényben lévő kultúrpolitikákhoz, abban, hogy a kreatív iparágaknak nagyon nagy figyelmet szentelnek. Én személy szerint a kulturális iparágak fogalmat részesítem előnyben, ezért ezt fogom használni. Az embereknek egyre több a szabadidejük, egyre többet kommunikálnak, egyre több kommunikációs eszköz van, ezért ezek az, ágatok, az e- ágazatok az elmúlt évszázadban nagy mértékben elterjedtek, és nőtt a jelentőségük is. A kulturális iparágak nagy mértékben fellendültek, ugyanakkor azonban nagy mértékű a koncentrációs a vertikális integráció ezekben az ágazatokban, a kereskedelmi termelés területén. Minden gazdasági ágazatra igaz a koncentráció és az integráció, de kulturális ágazatokban különösen nagy jelentősége van ennek a dinamikának. Egyszerűen azáltal, hogy magas kockázatú ágazatról van szó, ami részben annak köszönhető, hogy a kulturális javak iránti kereslet nagymértékben előre nem jelezhető. Ahogyan William Goldman mondta, azzal kapcsolatosan, hogy egyes filmek miért buknak el, mások miért sikeresek, azt mondta, senki sem tudhatja, hogy ez miért van így. Az Európai Uniós politika kontextusában ez a koncentrációs dinamika egyfajta térbeli jelleggel is bír. Gyakorlatilag bárki bármikor zenélhet, vagy megírhat egy történetet, tehát a, a művészi és kulturális termé, termelés elviekben decentralizált, a gyakorlatban azonban nagymértékben koncentrálódnak a termelési eszközök és a források, gondoljunk Hollywoodra, vagy New Yorkra és Londonra, ami a zeneipart illeti. Az Európai Unióban ezért és az EU-s régióban foglalkozni kell ezek, ezzel a dinamikával. A második világháború óta a nemzeti kormányok azon művészeti ágakat támogatták, amelyeknek szükségük volt a támogatásra, annak érdekében, hogy a nemzeti identitást, a nemzeti örökséget előmozdítsák, és a gondoskodjanak a polgárok jólétéről, de sokszor úgy tűnt, hogy ez csak egy bizonyos réteg esetében történik meg ez a támogatás. Az 1980-as években az úgynevezett magas kultúra jelentősége, privilegizált helyzete egyre inkább er- erodálódott, egyszerűen azért, mert nagyon jó minőségű művészi termékeket állított elő a popkultúra, és egyfajta elit ellenes magatartás alakult ki. Sokan azzal érveltek, hogy a magas kultúra támogatását teljesen meg kell szüntetni, és a kultúra tud gondoskodni önmagáról. Így változtak tehát a dolgok világszerte a posztmodern és a neoliberalizmus elterjedésével, és az érvelés nem annyira az identitás és a kulturális javak jelentősége körül összpontosult ezt követően, hanem a gazdasági jelleg, a gazdasági vetülete a kulturális iparágaknak állt a középpontban. Az 1990-es évektől kezdve terjedt el inkább a kreatív iparágak megnevezés a kulturális iparágak helyett, főként Nagy-Britanniában, valószínűleg azért, mert a másik, a régebbi fogalmat túl európainak tartották. Mit jelent tehát mindez a számunkra? Mit jelent a kreatív iparágak és a művészeti ágazatok gazdasági vetülete? Hatalmas vita bontakozott ki a különböző mutatók körül és mérőszámok körül. Én három érvet szeretnék itt felvonultatni. Noha eltúlozzák a növekedés mértékét, mindenképpen igaz, hogy a kreatív iparágak folyamatosan növekednek az olyan régiókban, mint amilyen Európa, legalábbis a gazdasági ágazatok többi, többi gazdasági ágazathoz viszonyítva, és valószínűleg a jövőben folytatódni fog ez a növekvő tendencia. Európának szüksége van valamiféle integrált kreatív iparági politikára, nem csak azért, hogy az európaiság identitását erősítse, hanem annak érdekében is, hogy az egyenlőtlen fejlődést problémáját kiküszöbölje ebben az ágazatban. Európának a világ számos más részével szemben a kreatív és művészeti termelés területén versenyelőnye van, ugyanis nagy a képzettségi szint, sokat foglalkoznak az örökség megőrzésével, és az úgynevezett bohém kreativitás is nagyon fontosnak számít Európában. Így tehát tekintettel arra a célkitűzés, hogy a kreatív iparágak hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez, érdemes nagyobb figyelmet fordítani a politikában is ezen ágazatokra. Azonban, és ezzel rátérek az előadásom második részére, hogyha a kultúra, kultúra támogatását elsősorban a gazdasági növekedésre alapozzuk, akkor az azt jelenti, hogy elfeledkezünk arról, hogy a kulturális ágazatok tulajdonképpen az emberiség felvirágzásához vezetnek, és gyakorlatilag egy kereskedelmi rendszer alakul ki, amely teljesen megfeledkezik a kultúra ezen más szerepéről is. A modern társadalmakban két fő akadálya van annak, hogy az, a művészetek hozzájáruljanak az emberiség felvirágzásához. Ez a két akadály közvetlenül összefügg a kulturális és média programok sikerével. Az egyik akadály az egyenlőtlenség a keresleti oldalon. Alapvető problémák tapasztalhatók abban, hogy bizonyos társadalmi csoportok hozzáférhetnek el különböző művészetekhez, illetve ki vannak zárva abból. A különböző kulturális intézményeket megpróbálták arra bírni, hogy oldják fel ezeket a problémákat, a különböző támogatási rendszerek alapján, a kulturális politika azonban nem mindig járt sikerrel. A kulturális politikának mindig kéz a kézben kell járnia más politika területekkel, így például az oktatással, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű csoportok ne szoruljanak ki a kultúrához való hozzáférésből. A piac maga sem tudja gyakorlatilag feloldani ezeket a problémákat, hiszen a kulturális termékek piacának is számos inherens problémája van, és nem látom, hogy a Kreatív Európa javaslatai hogyan szándékozzák feloldani ezeket a problémákat, amelyek a kulturális javak piacaihoz kapcsolódnak. A másik nagy ágazat, a másik nagy akadály elnézést az egyenlőtlenség az ellátási oldalon, mint ahogyan korábban mondtam, a kreatív iparágakban nagyon nagy a kockázat gazdasági szempontból, ez és más jellemzők pedig ahhoz vezetnek, hogy egyfajta piaci és területi koncentráció jön létre. Fennáll a veszélye annak, hogy mivel a kreatív iparágakban egyeseknek nagyobb lobbizási lehetőségeik vannak, ezek a szereplők fogják az európai kulturális támogatási források nagy részét elhalászni a kisebbek elől. Előfordulhat, hogy gyakorlatilag ezek a kulturális támogatások akaratlanul is gyakorlatilag egyfajta ékszerepet töltenek be éppen ezért, amelyek kezdetben egy kisméretű problémához vezetnek, amely a későbbiekben azonban hatalmasra nőhet. A végrehajtásban is vannak gondok, mások bizonyosan hozzáértőbbek ezen a téren, de az a véleményem, hogy a végrehajtás területén szinergiákat kellene létrehozni, de előfordulhat, hogy kultúrák fognak ütközni egymással, és gyakorlatilag az erősebb szereplők fognak győzedelmeskedni a kisebbek felett. Nagyon fontos figyelmet szentelni ennek a problémának. Biztosítani kell, hogy a kreatív iparágakban a non-profit ágazatnak egészen más szükségletei vannak, mint a kereskedelmi jellegű kulturális termékek előállítóinak. Szeretném elmondani, hogy nem vagyok piacellenes, mint olyan, a piac általában nagyon hatékony eszköz, amely olyan termékeket állít elő, amelyek hozzájárulnak az emberek jólétéhez, de azt is láthatjuk, hogy gyakran a piac konkrét esetekben mégsem látja el ezt a szerepét. Sok-sok közgazdás és szociológus felmutatta, hogy a kulturális piacok számos jellemzője hat nem teszi, eredménytelenné teszi a piaci mechanizmusokat, amelyek azt hivatottak szolgálni, hogy mindenki hozzáférhessen a kulturális javakhoz, még akkor is, hogyha vannak olyan sikertörténetek, mint a Manu Chao vagy a Beatles. Sokszor a fogyasztók nem eléggé tájékozottak, a kulturális javakat gyakran közjavaknak tekintik, és igen nagy arányú a költségek területén a a meghatározott költségek és a marginális költségek aránya, éppen ezért a kis szereplők hátrányban vannak. Tehát azt láthatjuk, hogy a kulturális és média ágazatokban a piacok szisztematikus problémákkal szembesülnek. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy az állami támogatás, illetve az állami támogatás rendkívül fontos szerepet tölt be. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy a kreatív iparágak folyamatosan növekednek, ahogyan elmondtam, de fel kell tennünk a kérdést, hogy ebben a növekvő, de nagy kockázatú ágazatban mennyire fenntarthatóak a meglévő és keletkező munkahelyek. Sok-sok tanulmány arra mutatott rá, hogy a média és kulturális vállalatokban sokszor rosszak a munkakörülmények, főként az önágazatokban, mint amelyen, amelyen a független televíziós ágazat az Egyesült Királyságban. Ez azzal függ össze, hogy ezek a munkahelyek nagyon alacsony szintű védelmet élveznek csupán. Az Európai Uniós támogatást éppen ezért arra kellene fordítani a nevezett ágazatokban, hogy ne csak több munkahely létesüljön, hanem hogy azok jó minőségű munkahelyek legyenek. Másodszor, ami a hitelezés igen érzékeny kérdését érinti, fel kell tenni a kérdés, hogy ez hogyan működhet, illetve hogyan lehet hatékony. Egy másik esetleges probléma abban állhat, hogy a rendszer esetleg közvetítők rétegét termeli ki magából, amelyek, akik messze állnak a kulturális ágazattól magától. Jó lenne, hogyha az Európai Unió stratégiákat dolgozna ki arra, hogy a elkerülhetővé váljon, hogy a támogatos, támogatások nem a kulturális ágazatot, hanem gyakorlatilag a bank és pénzügyi szektort ágazatot erősítik. Sok szempontból tehát a szobaforgó Európai Uniós kulturális programok nagyon hasznosak lehetnek, azonban nem szabad egy makrointézményes öm, pénzügyi ágazatot támogatni közvetetten a kulturális ágazatok támogatásával. Köszönöm szépen! Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük a professzor úrnak. Nagyon informatív volt, amit hallhattunk, és amit zárásképpen mondott, természetesen a fő céljaink közé tartozik. Mi azzal a problémával szembesülünk, hogy az Európai Bizottság nem szeret a kis szereplőkkel dolgozni, mert akkor nem kell annyira elaprózni a pénzeket, Szívesebben dolgozik a bizottság 200-300 ezer euróval, mint 10, 10 vagy 20 ezer eurókkal. Ez gond ezen a területen, de más kulturális és oktatási területeken is gond ez. A nagy strukturális alapok, regionális alapok hatalmas összegekkel működnek, így ez egyszerűsít a tisztviselők helyzetét is, vagy munkáját nyilvánvalóan. Köszönjük szépen! Radu Miháliánu úr következik, az utolsó szakértünk, a LuxDíj zsűriének tiszteletbeli tagja, parancsoljon! Euh, bonjour. D'abord... Jó napot! Először is köszönetet szeretnék mondani azért, mert meghallgatnak minket. Én forgalmazó, producer, rendező vagyok. Számítunk önökre arra, hogy abban, hogy megváltoztatjuk az irányt, mert jelenleg pessimisták vagyunk, pedig szeretnénk optimisták lenni kevésbé technikai részlettel fogok önöknek, szolgál, önöknek szolgálni, mert a kollégáim már ezt megtették. Én azzal kezdeném, hogy néhány számot mondok el önöknek. Tudatában vagyunk annak, hogy az egész világ és ezen belül Európa is egy válságidőszakon van, milyen időszakban van, ilyenkor persze lehetetlen lenne megkérni azt, hogy emeljük a támogatást, mikor mindenki megpróbál spórolni, de egy számot szeretnék megemlíteni. Az általunk kért támogatás az egész költségvetés 0,02% annak ellenére, hogy a filmforgalmazásból a GDP 4%-a eh, termeli az európai GDP-nek, és 5,8 eh, millió ember dolgozik ezen a területen. Ezek lennének az arányok. És felvetedik egy kérdés, egy kérdés, amely nem technikai kérdés. Mi itt a tét? Mi a tét az európai lakosság számára, és mi a tét a művészek, a filmművészek számára, és mi a tét a politikusok számára ebben a kontextusban? A mi tevékenységünk óriási komplexitásban zajlik. A szerepünk az, hogy előmozdítsuk a kultúrát annak érdekében, hogy a lakosság képes legyen elemezni a világ összetettségét, és hogy összetett módon tudjon gondolkodni az összetett világ problémáiról. Számomra ez a legfontos. A kultúrán keresztül, a tudáson keresztül, az intelligencián keresztül meg, fogjuk megtalálni a megoldásokat a problémákra. A kultúrán keresztül fogunk szociális kapcsolatokat létrehozni, annak ellenére, hogy a világ egyre inkább ellenségesé válik. Én az apukámat megkérdeztem, aki 91 éves, és átjött egész Európán, Romániában született, túlélte a háborút, a sztalinizmust, a Ceausescu diktatúrát, a sztalinizmust, és több mint 20 éve Franciaországban él. Feltettem a következő kérdést, mivel hogy foglalkoztam ezzel a témával, ami mindannyiunkat érdekli, azt kérdeztem, hogy amikor fiatal voltál, a világ erőszakosabb voltál, először erőszakosabb volt a világ, okosabb volt a világ akkor, vagy sem? Ő azt mondta, hogy annak idején az ő világa sokkal erőszakosabb volt, és én azt hittem pedig, hogy mekkora erőszak van jelenleg a mai világban, de azt mondta, hogy nem. Ami az intelligenciát illeti, azt mondja, hogy a jelenlegi világ eh, rendkívül intelligens, eh, technológiai, tudományos szemtéren, ugyanakkor kevésbé intelligens az emberi értékek szempontjából. Felvetődik a kérdés, hogy mi is ez a spiritualitás, mi ez, és felvetődik a kérdés, hogy esetleg ezen a területen sokat veszítettünk, sokat veszítettünk ezen a területen, a laikus spiritualitás területén, ahogy én nevezem. Tehát az emberek folyamatosan szeretnének egy párbeszédet folytatni a végtelenséggel, ahogy én megfogalmazom. Tehát tudni szeretnénk, hogy mi van azon túl, az életünkön túl, és ezt a itt erőt, amelyik egymással szemben áll, a materializmus és a másik oldalról a vallási fanatizmus, azok érintkezésben vannak, egymás ellen feszülnek, és talán eljutottunk egy robbanási pontig, és úgy gondolom, hogy a kultúra, a tudás minősége, a gondolkodás összetettsége az, ami kiemelhet minket ebből a helyzetből. Ez a tét. A tét az, hogy mindenképpen, mindenáron növelni kell a kultúra költségvetését annak érdekében, hogy meglegyenek a megoldások a mi generációnknak, de főleg a jövő generációinak. Európa, Egyesült Államok és Ázsia között van verseny, és ezen a területen nem szabad feladni a harcot, meg kell próbálni előrelépni, magasabb eredményeket elérni, másokat utolérni, utolérni főleg ami a technológia területét illeti. Lehetőségünk, van egy óriási lehetőségünk, még pedig, amelyik Európa történet, történelméből és sokszínűségéből ered. Nos, érdemes lenne átgondolni a bizottság javaslatát, ahogy a kollégáim mondták, mi már több mint egy éve párbeszédet folytatunk a bizottsággal, és ezen belül is Barozza úrral is, én úgy vélem, hogy elengedhetetlen, hogy a médiaprogram független legyen a küldetését és a költségvetését tekintve is. Nagyon fontos, hogy pontosan legyen meghatározva, pontosan és átlátható legyen a költségvetési támogatásnak az áttekinthetősége. Nem egoizmusból mondom, én nagyon szeretem az olvasást is, és a színházat is, de úgy gondolom, hogy a film a legerősebb oktatási eszköz, tehát nem szabad félretenni, nem szabad azt a szönyeg alá söpörni. Én úgy gondolom, hogy most kezdődik egy még erőteljesebb digitális forradalom, és nem szabad lemaradni, meg kell tanulni a technológiákat, de vannak jellegzetességei, ezeket meg kell érteni, ezeket át kell eh, gondolni, egy forradalom kellős közepén vagyunk, nekünk is meg kell próbálni megérteni a piacot. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor óriási hibát követünk el. A legfontosabb az az, hogy meg kell tartani az, ami működik eh, húsz éveim már, érdemes ezt megtartani és továbbfejleszteni költségvetési szempontból is. Befejezésről Viktor hugo Hugo-tól szeretnék idézni, amikor is eh, az alkotmányozó eh, gyűlésen elmondta 1810-ben, én már szavaztam korábban, és meg fogom szavazni az összes költségcsökkenést, kivéve egyet, az, amelyik a kultúrára vonatkozik az, amelyik a tudományokat támogatja, és a művészeket. Ez rendkívül káros lenne, amennyiben csökkentenik ezt a támogatást. Mit gondolnak, uraim, hogy valaki 1500 frank bevétellel rendelkezik, és 500 frankot fektet kultúrára és tudományra, és önök ezt 6 centtel akarják támogatni. Nos, mi lesz ennek a következménye? Az önök lelkismeretére bízom. Mi lesz ennek az eredménye? A tudatlanság. A tudatlanság a legrosszabb, sokkal rosszabb, mint a nyomor. A tudatlanság, amely körbevesz minket, hogyha nem teszünk ellene, és ilyen, hogyha körülvesz minket a tudatlanság, akkor egyszerűen nem tudunk kilépni, nem tudunk tovább lépni. Ilyenkor megrokkan a társadalom, szétesik, és lehetetlen harcolni, és hogyha megkortítjuk a költségvetést, lehetetlen harcolni a tudatlanság ellen. Köszönöm szépen! Merci bien! Köszönöm szépen! Meghallgatok Viktor Hugo idézetét megjegyezzük, ezek átadjuk a pénzügyminisztereknek, a különböző kancellároknak. Köszönöm szépen. Nos, tudjuk most már, tudják önök is, hogy miért választottuk a rendező urat a Lux díj bizottságának élére. Azt hiszem minden elhangzott, ami elhangozhatott. Lehet persze további részleteket is most firtatni. Kérem a kollégákat, hogy úgy tegyék föl kérdéseiket, hogy ne ismételjenek meg mindent, Elsőként Szilvia Kosztának adom meg a szót, aki a téma előadója. Köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen a szakértőknek, mert más módon közelítették meg ezt a témát, kultúrával foglalkozó emberek. Én meg vagyok hatódva az elhangzottattól, Ráda Milenau a végén eh, szavait meg kellene jegyezni. Tudjuk mindannyian, hogy óriási kihívás előtt vagyunk, ez a program eh, az a, a kihívás, hogy új horizontokat, új távlatokat nyissunk meg az emberiség számára Európában, kulturális szempontból. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és nagyon eh, nagy felelősség van rajtam, mert eh, hogy támogassuk ezt a programot, ez a program, amelyik mindig is fontos szerepet játszott az európai kultúra terjesztésében. Egy pozitív adatból szeretnék kiindulni, mint ahogy elhangzott, hogy pozitívnak pozitívan kell gondolkodni, annak ellenére, hogy vannak nagy kihívások előttünk. Átalakulás előtt vagyunk, és eh, a szereplők, a piaci szereplők is megpróbálják értelmezni a valóságot, és megérteni a valóságot munka közben, a bizottság erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ebben a programban eh, magába foglalja a kulturális tevékenységekről szóló zöldkönyv eredményeit és a médiaprogramokat, és ugyanakkor eh, szembesült az újdonságokkal is, a változó világgal is néhány megjegyzésre szeretnék reagálni, illetve kérdéseket föltenni. Egy 1,7 százalék az európai költségvetésnek. Még mindig nem nullával kezdődik ez a szám, de remélhetőleg ez az erőfeszítés nem fog csökkenni majd a miniszterek tanácsán. Európa úgy döntött, hogy komolyan veszi ezt a támogatást, és jelenleg egy jelentős növekedést hajtott végre, amely 37%-os, nem az oktatás, nem csak a, a kultúránál, hanem az oktatásnál és a kutatásnál is. Ez a három terület jelentős növekedést élvez most a javaslat alapján. Három-négy pontot szeretnék kiemelni nagyon gyorsan. Először is azt szeretném mondani, hogy osztom és érdemes lenni mélyebbre ásni azt az értékelést, amit Zimmermann professzor említett, hogy hogyan működik ez a program. A magam részéről és felületesen az, a, az, hogy eltűnt a kultúra szó a címből, ez egy olyan dolog, ami egy gyorsabb kommunikációra utal, de Szeretném, hogyha ez nem lenne egy eh, nem járna azzal a következménnyel, hogy eh, a perifériára szorul a kultúra. nagyon fontos, hogy felértékeljük a kulturális különbségeket, nem ennek a programnak a célja, de nagyon fontos, hogy ezt az aspektust is megtartjuk. Ne csak egy gazdasági és funkcionális megközelítést tartsunk szem előtt, hanem próbáljuk meg megerősíteni a kultúrának az értékét Európában, ugyanis eh, ez egy olyan érték, amelyik materiális és immateriális is ne felejtsük el az új identitás létrehozásának a fontosságát sem. Ezt a megközelítést tehát osztom, ez a global dimenzió, tehát egy olyan dimenzió, amely jobban odafigyel a teritoriális jelenségekre, hogy hogyan fonodik össze a helyben szereplő kulturális tevékenység egy globális, egy globális világban. Zimmermann professzor kiemelte az állami támogatás kérdését, érdemes lenne erre rámutatni. Egy európai kihívás van, és ami a termek digitalizációját illeti, illetve például az áfa harmonizációját kulturális tevékenységekre, ez mind a kettő nagyon fontos dolog. Egy másik eh, rendkívül fontos eh, kérdés az integrált programnak eh, a továbbfejlesztése. Megértem a, az igényeket, ezeket felírtam, feljegyeztem, a kollégákkal ezt megvitattuk már korábban is. A kultúra és média, kultúra és médiaprogramokat csökkenteni. Olyan programokról van szó, amely különböző paraméterekkel működnek. Én úgy gondolom, hogy ez kockázatokat rejt inkább, semmint pozitivitás, és ez egy olyan pont, amit ki szeretnénk emelni és áttanulmányozni. A parlament arra törekszik, hogy akkor tisztázzuk a legink a legkülönbözőbb kérdéseket ezen a, ti, ezen a területen. Ahogy Kárúzó úr és a Lici Egyetem professzora kiemelte azt, hogy új helyzet alakul ki, és ez a hálózatok létrehozását segíti elő sokkal inkább, mint régebben. A kérdés a következő. Karuzo úr és a több kiépítő is kérdezem, hogyha megnézzük a jelenlegi adatokat, Európának elemeznie kell a helyzetet, hogy megfelelő megoldást találjon. Azt látjuk most, hogy a források legnagyobb részét a független filmek támogatása, de azt tudjuk, hogy a támogatások nagy része a televíziókból jön közszolgálati és magántelevíziókból is. A kérdés az, ön szerint az, hogy a hálózat a forgalmazásban is részt vesz. Tudjuk nagyon jól, hogy az internetes megosztók azok amerikaiak, és a szolgáltatók is nagyon sok ilyen európai filmet forgalmaznak Európában. Nos, a továbbiakban is fenn kell tartani ezeket az európai, a nemzeti filmek támogatásának a kvótáját. Nem kellene, nem lenne érdemes meghatározni egy olyan támogatási kvótát, a a hálózatok működtetői számára is félretenni. Ez egy nagyon fontos téma, mert hogyha ez nem történik, nem erősítjük meg a hálózatokat, akkor egyszerűen a, az európai filmek nem lennek majd forgalmazóra, és nem juttak ne el a közönségükhöz. Köszönjük szépen! Kézem azokat a kollégákat, akik nem előadók, hogy ne tartsanak előadásokat, hanem rövid kérdéseket intézzenek a szakértőkhöz. Örüljünk, hogy itt vannak ma, és hát ha rá tudnak világítani egyes részletekre, kérem mindenki fogalmazzon röviden, a szlovén kollégának adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szót. El kell szaladnom mindjárt, mert megyek a repülőtérre. Ezért Gyors leszek tényleg. Vannak nagyon fontos értékek a Creative Europe program megfogalmazásában is. Hogy látnák önök a kis kulturális ö, gyártók pozitív diszkriminációjának lehetőségét. Van-e arra lehetőség ebben a bizottsági tervezetben, hogy azon gyártókat, azon országokat, akik kicsik, de színes, sokféle dolgot csinálnak, is támogatásban részesítsék. Hogyan lehetne a finanszírozás területén is kreatívan a kis és középméretű kulturális vállalkozások tevékenységét felkarolni. Egy milliárd euró az, amit a beruházás, befektetési, beruházási alap tartalmaz, és ha ebből valaki pénzt akar kapni, ahhoz önerővel kell rendelkeznie. Sajnos földrajzilag a bankok finanszírozási készsége kulturális ügyekben is nagyon különbözik Európán belül. Jó lenne egy olyan garancia alap, vagy hát ha ez megvan, akkor ezen belül egy olyan eljárás, amelyel könnyebb hiteleket fölvenni a kicsiknek a bankoktól olyan országokban is, ahol erre eddig kevés lehetőség volt. Sajnos a választ sem tudom megvárni, annyira sietek, de föl kellett ezt a kérdést tennem. Kavada úr következik. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm a bizottság, köszönöm a bizottságnak is, hogy eh, közzétett kérte eh, néhány szakértőnek a véleményét, mert rendkívül érdekes és rendkívül hozzáértő hozzászólások voltak. Mihály úr kiváló rendező. A bizottság nagyon nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megértse a kultúra különböző területeit, hogy eh, segítsen nekik a digitális világba való áttérés folyamatában. Ugyanakkor nagyon nagy csalódást okozott nekem, amikor elolvastam ezt a programot, és eh, így megmarad ez a csalódás, hogyha eh, nem változik meg ez. Először is van egy nagy verseny a piacon, ugyanakkor semmilyen utalást nem találtam arra, hogy milyen értékeket képvisel a kultúra egy politikai szellem létrehozásában. Jelenleg Európa a populizmusok térnyerésének a színhelye, és ahogy elhangzott itt, nagyon fontos, hogy ez ne történjen meg. Mihály Lenau úr elmondta ezt, de soha nem modellekről van szó, soha nem arról van szó, hogy rá szeretnénk erőltetni a mi gondolkodásokat másokról, egyszerűen csak bemutatjuk a mi társadalmunkat. Én meg szeretném kérni önöket, hogy figyeljenek a olyan kérdésekre, amelyek, amelyeket fel fogok vetni. Nagyon fontos a finanszírozás kérdése, ugyanakkor az olyan eh, támogatások, amelyek előtérben tartják a profitot a kulturális haszon ellenében, azok fognak előtérbe kerülni. Azok az eh, azok a ö, irányelvek, amelyek itt szerepelnek, azok sem hova se fognak elvezetni, mert egyszerűen nem támogatják az értékek teremtését, csak a pénzteremtését. Harmadik. Nagyon fontos az adatok áttekintése, hogy milyen módon lesznek majd a források szétozva? Milyen értékek mentén fog ez szétosztásra kerülni? Ki fogja garantálni, és kinek lesz meg a e, hatos a ereje ahhoz, hogy eldöntse, hogy ki támogatandó, és ki nem? A szöveg jelenlegi formájában a kultúra, az európai kultúra támogatása nem megfelelő További aggájaim vannak, de nincs idő arra, hogy ezeket részletesen kifejtsem, más módon fogom ezt az én aggájaimat eljutatni önökhöz, és szeretném megvitatni önökkel. Befejezésül, ami a költségvetési támogatást illeti, a bizottság azt mondja, hogy erős emelkedés Eh, hajtottak végre, de szerintem ez csak egy álca, és eh, szeretném ezt az álcát, ezt az állarcot lerántani. A program olvasásánál nem jöttem rá, és ahogy hallottam, a szakértők sem tudtak pontosan megérteni. Három pontot szeretnék kiemelni Először is meg vagyok lepődve, és kérem továbbítsák ezt a biztos asszonynak, hogy ő nincs itt, nem jelent meg. Mi nem azért jöttünk ide, hogy egymás között beszéljünk. Én úgy gondolom, hogy itt lett volna a hely a biztos asszonynak. A helyzet elég súlyos, és úgy gondolom, hogy ő mindenképpen számíthat a segítségünkre, tehát jó lett volna, hogyha itt lett volna. Aztán én úgy gondolom, hogy ez a két pólusnak a különválasztása miatt egy álcázott forrás csökkentés takar. Két pólust összevontak, és én azt szeretem megkérni, arra szeretem kérni a biztos asszony, és hogy megfelelő módon hajtsa végre a forrásoknak a kezelését politikai szempontban. harmadik pont, hogy a törvényhozó hatóság nem tudja garantálni a megfelelő eh, a megfelelő elosztása a forrásoknak, mindenki majd el fogja végezni azt, amit tud eh, titkon, és úgy gondolom, hogy ezt nem szabad megengednünk. Köszönöm szépen! Köszönöm, Kavada úr. Nagyon keményen szólt hozzá. Mm, rendben van, ön tudja, ismer engem, nincs ezzel semmi bajom. Támogatom önt, hogyha arról a tényről beszélünk, hogy igazándiból nem tudunk, hogy mennyi pénz írtak elő, és mire, és ezen ezen szeretnénk változtatni. Tudni akarjuk, hogy mennyi százalék jut mire. Számokat akarunk kapni, egyik nem kaptunk semmit. Nicht eingeladen, weil wir heute eine Experten... Vazgli urat nem hívtuk mag, ma meg, mert ma szakértői meghallgatást hallgatunk. A bizottság részéről azonban itt vannak azok, akik kidolgozták a programtervezetet. Szerintem nem a biztos asszony maga dolgozta ki ezt, neki csak felügyeletet kell gyakorolnia, jó helyen vannak a bizottsági képviselők <clears throat> most nálunk, tehát reméljük, hogy eljut hozzájuk az üzenet, és a biztos asszonyig is eljut az üzenet. <clears throat> De nyilván nem maga a biztos írta a szöveget. Köszönjük, Kevada úr. Most Trüppel asszonynak adok szót. Köszönöm, Doris. A bizottság <clears throat> megfogalmazza azt az igényt, hogy az új Creative Europe programmal az autonóm kultúrát is támogatja, és az EU 2020-as stratégián belül megfogalmazott versenyképességét a médiaiparnak. Nézzük meg, hogy ez a kettős cél megvalósulhat-e a tervezet tükrében. Nagyon sok problémás pont van benne. Nagyon sok butaság is megfogalmazódik ebben a szövegben, de főleg nagyon érthetetlen és zavaros az egész szöveg, és köszönöm, hogy a szakértők gyakorlatilag egyhangúan ezt meg is fogalmazták, és mindegyik azt mondta, ha jól értettem, hogy nem, utas, nem utasítják el eleve ezt a tervezetet, de nagyon sok feltételhez kötnék a pozitív véleményüket, mert <clears throat> nem látják, nem értik ebben a kultúrpolitika védelmét. Ha tényleg ö, akar a program a kultúra, autonóm kultúrával is foglalkozni, akkor jelenlegi formájában azt nem tudjuk elfogadni. Ha a program kizárólag a médiaiparral kíván foglalkozni, akkor viszont nem jó helyen tárgyaljuk ezt most. Ö, nem engedjük, hogy az eredeti kulturális program, kultúraprogram prioritásai sérüljenek, illetve teljesen levegyék őket a napirendről. Ne felejtsük el, hogy az UNESCO a kulturális sokféleséget védve mindig kiemeli, hogy a kultúra részben gazdasági faktor, és nagy részt pedig autonóm terület, ezt a különbségtételt a jövőben is meg kell tartani. A, a cserék, az interkulturális párbeszéd támogatása a legfontosabb, az emberek elérése, az emberek ösztözése arra, hogy részt vegyenek kulturális tevékenységben. Ugye az audience building angol kifejezés azt fejezi ki, hogy magukat, a hallgatók, az élvezőket, nézőket is képezni kell. A kultúra program <clears throat> foglalkozott is ezzel az aspektussal, ez az új tervezet viszont nem teszi ezt. Lenne egy fontos kérdésem. Ha abban egyetértünk, hogy feltételek mellett esetleg ezzel a szöveggel hajlandók vagyunk foglalkozni, és a kis projekteket továbbra is finanszírozni fogja a program, és ebben biztosak lehetünk, és nem csak a médiaipart, akkor lehetséges-e az, hogy ö, új offenzívát indítsunk ezen kis cégek, kis kultúrateremtők védelméért. A nettó befizetőkről is szó volt, akik ugye a következő időszakban 10%-kal kevesebb pénzt akarnak globálisan adni. Konkrét kérdésünk van itt a bizottsághoz. Fenyegete minket az, hogy a kultúra program költségvetése nem csak, hogy nem fog növekedni, mint ahogy ez itt elhangzott, hanem csökkenni fog. És ha ez történne meg, lehet, hogy ezt még el tudjuk kerülni, de ha mégsem sikerülne, akkor ez mit jelenthet a kultúra program egyes részei finanszírozása szempontjából, az egyes területekre milyen hatással járhat ez? Tudja -e nekünk a bizottság garantálni, hogy ha csökkennének a pénzek, akkor is a kultúra programon belül az arányok, a pénzelosztási arányok nem változnak. Ha erről nem tudnak nyilatkozni, akkor tulajdonképpen nem is tudunk véleményt alkotni, sem a jelenről, sem a jövőről. Azt hiszem világosan fogalmaztunk, mondja az elnök. Markus Kuréli Olaszországból kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony boldogan megyek haza mai napon, és köszönetet mondok a négy szakértőnek, mert gazdagabban megyek haza kulturális szempontból. Én úgy gondolom, hogy az hozzászólások, amelyeket meghallgattunk a mai reggel folyamán, nagyon fontosak voltak, nagyon értékesek voltak, főleg a mi jövőbeni munkánk szempontjából. Egy kérdést szerettem volna föltenni, nagyon röviden és ezt részben más hozzászóló kollégák is megemlítették. Én úgy vélem, hogy a kultúra programot illetően, amelyik a médiára vonatkozik, maximálisan oda kell figyelni a non-profit szereplők jelenlétére, azokra, akik nem kereskedelmi tevékenységet folytatnak a kultúra és a média területén. Hozzáférést kell biztosítani nekik az ilyen forrásokra. Szeretnék egy tanácsot kérni a szakértők részéről, hogy milyen módon tudunk ebben az irányban haladni. Meg kellene érteni, hogy próbálja meg a bizottság elkerülni ezt a kockázatot, hogy ezek a szereplők nem, kerül, nem kapnak költségvetést. Ja, vielen herzlichen Dank. szót. Köszönöm szépen. Én is csak csatlakozni tudok azokhoz a felszólalókhoz, akik hasonló értelemmel fogalmaztak. A szakértőket szeretném pedig megkérdezni arról, hogy a nemzeti ügynökségek sorsa mi lesz. Nem látom ugyanis most, hogy ha a kulturális contact pointokat összevonják, akkor azok a különböző területek, amelyeket ezek eddig kezeltek, kinek a kezébe kerülnek majd? Lesz ebből szinergikus hatás valóban? Nekem az a benyomásom, hogy ennek nincs esélye, mert szerintem a kultúra annyira sokféle, hogy az egyik alterület szakértője végképp nem fog érteni a másik alterülethez, és nincs értelme ezeket összevonni. Okos ötlete ezeket összefogni, és ha mégis megtörténik ez, akkor milyen feltételeknek kell megfelelni az ezeken dolgozó szakembereknek, hogy érdemben el tudják bírálni a projekt igényeket, pályázatokat. Elnök. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy akkor most meghallgassuk az intézmény válaszait, és utána újra meghallgassuk a szakértőket. Krisztensen úrnak adok szót a Dán elnökség nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dánul fogok beszélni ha már itt az alkalom, akkor élek is a lehetőséggel. Köszönöm szépen a szakértőknek a sok-sok érdekes előadást, és köszönöm az, az érdekes kérdéseket is a képviselők részéről. De ha jól értettem, nem voltak konkrét kérdések, inkább csak megjegyzéseket hallhattunk. Úgy látom azonban, hogy az aggályok, amelyek már a tanácsi viták alkalmával is felmerültek, konkrét témakörök köré csoportosulnak. Nem készültem fel a konkrét kérdésekre. A szakbizottsági tagok kérdéseire talán majd a szakértők válasza után szeretnék válaszolni vagy reagálni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szuha úr, az Európai Bizottság részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, pakkasszony. Először is szeretném megkérdezni, hogy a végén reagáljak majd, vagy csak most kap szót a bizottság, tehát most tudunk csak álláspontot ismertetni. Elnök, most tehát itt a lehetőség, hogy mind a szakértők, mind a kollégák kérdéseit megválaszolják. Úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha előre veszem a tanácsot és a bizottságot, hogy a szakértők az önök megjegyzése is reagáljanak. A szakértők ugyanis csak ma vannak itt, önökkel a következő hónapokban is beszélhetünk, vitázhatunk. Tehát most itt a lehetőség, hogy beszéljen. Rendben, köszönöm szépen. Kezdeném először is azzal, hogy megvédeném Vasziliu biztos asszonyt, szívesen eljött volna, szeretett volna itt lenni. A program elfogadása után azonnal eljött ide a szakbizottságba 2011. novemberében, hogy bemutassa azt, és azt hiszem, a nevében elmondhatom, hogy bármikor szívesen eljön ide, amikor a parlament képviselői kérik tőle, hogy jöjjön el és mondja el az álláspontját. Ezt szerettem volna mindenképpen tisztázni. Másodszorban a Kreatív Európa program nem kreatív ágazati program. Azt hiszem, ez egy félreértés, hogyha valaki azt mondja, hogy az Európai Bizottság a kreatív iparágak számára hoz létre egy programot. Mi a kreativitásról, mint olyanról beszélünk, és pontosan egy olyan dologról beszélünk, amelyet az egyik képviselő is említett, egészen Arisztotelészig visszanyúlik a kreativitás kérdése, mindenkiben benne rejlik, benne lakozik, és pontosan ez az üzenetünk az Európai Tanács, az Európai Unió Tanács, az Európai Parlament és a polgárok felé, hogy az Európai Bizottság nevezetesen megértette, mennyire fontos a kreativitás ápolása Európában. A bizottság szempontja az, hogy mind a kultúra, mind az oktatás, mind a kutatás összefügg egymással, és a hozzájuk tartozó programok is összefüggnek egymással. Ezek képezik tulajdonképpen a válságból való kijutás útvonalát a számunkra. Ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy a bizottság részéről bemutathatom ezt a nagyon korszerű, jövőbe tekintő programot, és elmondhatom, hogy a költségvetése is növekedni fog. Mi rejlik tehát a Kreatív Európa program mögött, arról szól, hogy megérintsük az emberek eh, lelkét gyakorlatilag, és a másik oldalon pedig az emberek eh, intellektuális képességeit is fejlesszük. Gyakorlatilag a mi programunk erre irányul, így tudunk kijutni gyakorlatilag a véleményünk szerint a válságból. A program azon szükségletekre ad választ, amelyeket az Európa 2020 stratégia is felvázol. Ez képezi a program alapját és célját. Nem a gazdaságról szól a program, ez igaz, ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkeznünk a gazdasági vetületekről sem. Rádó említette ezeket a tényeket és a hozzájuk tartozó számokat, nagyon fontos ezt látni. Tehát a kultúra értékeket hordoz, igen, de hozzájárul a gazdasághoz és a társadalom fenntarthatóságához, és ez egy politikai üzenet, amely üzenetet különböző nem fogalmazhatjuk meg ezt az üzenetet különböző programok révén, egy egységes programra van szükség. Ahogyan hallhattuk Caruso részéről, itt vannak a táblaszámítógépek, a tabletek, de nem csak filmeket fogyasztanak a polgárok ezeken keresztül zenét hallgatnak, könyveket olvasnak. Az egész kulturális örökség gyakorlatilag ebbe a körbe tartozik. Ez az oka annak, hogy a kulturális ágazat különböző elemeit összekapcsoljuk a programban, hiszen ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülnek mindezen területek, és az Európai Bizottság által készített hatástanulmány világosan mutatja a digitális terület fontosságát. A kultúrák közötti párbeszéd már szerepel az Európai Unió szerződésében, valamint a kulturális sokféleség is. Pontosan ezért jelöltük meg a diverzitás, a sokféleség előmozdítását célként a programban. Ezt a két általános célkitűzést egyensúlyba kell hozni egymással, így tudunk a gazdaság növekedéséhez hozzájárulni. A Kreatív Európa program nem a bizottság egyetlen dokumentuma a kulturpolitika területén, ez egy félreértés. Az Európai Parlament és az összes tagállam világosan elfogadott egy kulturális iránymutatást, beleértve a német tagállamot is. Tulajdonképpen egy 2020-as kulturális program tartozik ide, a különböző civil társadalmi szereplők, a tagállamok, a nyílt koordináció, a nyílt együttműködés révén mind-mind részt vesznek ebben, és ez az új eszköz felé vezet bennünket. Meg kell értenünk azonban, hogy a Kreatív Európa program egyetlen egy eszköz a kultúrpolitika különböző eszközeinek eszköztárában. Ahogyan több szakértő említette, itt van az itt van az IPR, itt vannak a szerzői jogi kérdések, van oktatási programunk, van a társadalmi fejlődésre irányuló programunk. Továbbá látnunk kell a szubszidiaritás elvét, de vele párhuzamosan a komplementaritás elvét is. Van egy állampolgári programunk van egy, oktatási programunk, stb. stb. A bizottság feladata abban áll, hogy olyan eszközöket határozzon meg, amelyek kiegészítik egymást, komplementárisak. De teljesen egyetértek Zimmermann úrral abban, hogy a kulturális oktatást prioritásként kell kezelnünk. Ugyanakkor az élethosszig tartó tanulás ennek egy részét lefedi, és a jövőbeni oktatási program is majd lefedi ennek egy részét. A kulturális oktatás, a digitális írás tudás és így tovább kiegészíti mindezeket. Nagyon fontos tehát, hogy a kulturális vetület az összes politika területen érvényt nyerjen, aztán ami a kereskedelmi és non-profit szervezeteket, vállalatokat illeti. Úgy gondolom, hogy az érvelésünket igazi, valódi számokra kell alapoznunk. Hadd mondjak néhány szót a kis szervezetekről. Jelenleg a programunk azon szervezetek 55%-át támogatja, amelynek kevesebb, mint 11 munkavállalója van, vagy alkalmazottja van hogy lehet akkor azt mondani, hogy csak a nagy szervezeteket támogatjuk? Sőt, a jelenlegi program és a jövőbeni program között itt nem lesz különbség, nem is változtatunk tehát ezen a számarányon, pontosan ezt akarja mindenki, ezt szeretnénk mi is. Az általunk odaítélt támogatások eh, néhány tízezer eurós összegeket jelentenek, ez azt jelenti, hogy mi nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy Európában kis és középméretű szervezetek, vállalatok működnek, és igaz ez a pénzügyi eszközre is. Hogyha megnézik a pénzügyi eszközt, akkor azt láthatják, hogy csak a KKV-k és a mikrovállalatok számára hozzáférhető a pénz, tehát a nagy vállalatoknak nem lesz hozzáférésük ezen támogatásokhoz. Mi úgy gondoljuk, hogy mindezen elemek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan is működik az egész. Hadd adjak egy példát arra, hogy miért is van szükség rugalmas eszközre. 2008-ban, mindannyian emlékszünk rá, nagyon nehéz volt a KKV-k számára az indulás. A balti államok, a közép-kelet-európai tagállamok egy részében a kulturális szervezetek eltűnőben voltak, megszenvedték a megszorításokat, a kultúra területén. Így tehát összehívtunk egy ülést a bizottsági kollégákkal, megnéztük a jogalapot, hogy mit is tudunk tenni a helyzet orvoslására, és mi volt ennek az eredménye. Nyilván mondhatják, hogy a bizottság bürokratikus megközelítése nem helyes, de nem tudtunk semmit tenni. A jogalap nem volt elég rugalmas ahhoz, hogy megragadjuk a kezdeményezést és célzott intézkedéseket támogassuk a azokat a vállalatokat és szervezeteket, amelyek megsínylették a helyzetet. Néhány évvel ezelőtt nem volt Facebook, nem volt YouTube. Most, hogyha a 2020-ig tartó programról döntünk, akkor mindig eleve már a jövőbe tekintünk, 10-11 évre előre, de hát már most valószínűleg még nem tudjuk, hogy mik lesznek az akkori kihívások. De a politika terület fejlesztése szellemében nagyon fontos az együttműködés. Mindenképpen jól kell használnunk továbbá a rendelkezésre álló szűkös forrásokat. Ha megnézzük, a kultúra területére szánt források csak töredékét képezik az általános költségvetésnek, de ezekkel a forrásokkal kell Európa kulturális potenciáját kiaknáznunk Európa jobb jövője érdekében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem vagyok biztos benne, hogy választ kaptunk a kérdéseinkre, de mivel én nem tettem fel kérdést, nem is furkálódnék tovább, majd vitatkozhatunk még erről máskor, de most akkor a szak- szakértőköz fordulok, Cimmerman úr. Nos, elnök asszony, néhány kérdés azért felmerült, volt egy megjegyzés, és megpróbálom ezek közül kiszűrni azokat, amelyek számomra nagyon fontosnak tűnnek. Az összes szakértő végezetül is hangot adott azon aggájának, hogyha ezt a két programot ötvözzük egymással, akkor talán ezt mindkét programterület megszenvedheti, megsínli majd. Nem csak arról van szó, hogy csak az egyik programnak válik ez kárára, hanem valószínűleg mindkettőnek. Úgy gondolom, hogy az, amit ön Pak asszony az imént követelt, az lenne a minimum, amit egy ilyen programban szerepeltetni kellene. Tehát a költségvetés elkülönítése a kettő terület számára. Természetesen mindenképpen támogatjuk, hogy a források növekedjenek a program esetében, ez teljesen világos. Egy kicsit az aggaszt azért, hogy ez a pénzügyi eszköz, amely a programon belül a legkevésbé világosan kidolgozott, lehetne az az elem, amely később problémákhoz vezet, ha szűkösebbek a források, mint amennyit mindannyian szeretnénk, hiszen, hogyha a pénzügyi eszközt mégiscsak végrehajtják és bevetik, akkor ez egy olyan új eleme lenne a programnak, amely, hogyha a források nem növekednek jelentős mértékben, vagy a régi média, vagy a régi kultúra programban ö, jut érvényre. Azt hiszem, ez egy borzasztó, nehéz helyzetet teremtene, ezért fontos tisztázni a helyzetet a tekintetben, hogy hogyan is bánunk ezzel az elemével a programnak. Kamerévet asszony a különböző struktúrákra kérdezett rá, ezeket rendkívül fontosnak tartom. A kulturális kapcsolattartó pontok, a contact points sokkal nagyobb szereppel bírnak, mint egy tanácsadó szerv. Nem csak arról azzal kapcsolatosan nyújtanak tanácsadást, hogy hogyan lehet EU-s forrásokat megszerezni, hanem a kis szereplők, az egyes művészek tájékoztatásában is segítettek, amikor kérdéseik merültek fel azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is működik ez a dolog Európában. Gyakorlatilag valóban kapcsolatot teremtettek aktív módon a művészek és Európa között. Ez messze meghaladja a klasszikus értelemben vett tanácsadás szerepkörét, és gyakorlatilag a művészek nyelvén tudták megmagyarázni nekik azt, hogy hogyan is működik az egész. Olyan emberek nyelvén, akik nem piacorientált módon dolgoznak. A kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha a kulturális kapcsolattartó pontokat és a média program hasonló szereplőit ötvözük egymással. Aggaszt engem ez, mert tartok attól, hogy egy olyan helyzet alakul ki, amely rosszabb eredményeket hoz majd, mint a korábbi gyakorlat. És ez egy olyan kritika, amelyet, amelynek többet hangot adtak. Hogyha a tervezet világosabban fogalmazna, akkor lehet, hogy bizonyos agályok fel sem merültek volna, akkor egészen nyugodtan hátra dőlhetnénk, megnyugodhatnánk, de hát nem világos a megfogalmazás a szövegben. Szuher úr is említette néhány pontot, néhány elemet, és úgy gondolom fontos, hogy látjuk, lássuk a különbséget a fogalmak között. A kreatív iparág más, mint a kultúra támogatás. A kreatív iparág per definíció nem, éppen azért, mert gazdasági ágazat nyereségre összpontosít, ez nem jelenti azt, hogy minden eh, kreatív eh, iparágazat valóban nyereségesen működik, de legalábbis fennáll az az elképzelés, hogy ez egy cél. Ez egy pozitív dolog mindenképpen. De mi úgy gondoljuk, hogy különbség van a kreatív ipar ágazat és a kultúra támogatás között, amelynek nem célja a nyereség szerzés. És úgy gondolom fontos, hogy egy olyan területet is fejlesztünk, támogassunk, amely explicit módon nem a nyereségre irányul, amelyet azért kell támogatni, mert nagyon nehéz helyzetben éppen azért, mert nem akar gazdaságosan működni, nem ez a célja. Ezért, hogyha azt mondjuk, hogy a 2020-as stratégiára irányul ez a program, azt akarja szolgálni, akkor ez engem aggaszt némileg, attól tartok, hogy inkább csak a gazdasági érdekek jutnak érvényre, és a kultúra egy kicsit háttérbe szorul. Igaz ez természetesen a kulturális oktatás, kulturális képzés területére is, amely az imént szóba került. Az élethosszig tartó tanulás keretein belül úgyis, ugyanis legjobb tudásunk szerint ez nem kap szerepet. Éppen ezért fontos, hogy a kultúra programban a kulturális képzés, oktatás is megkapja a maga az őt megillető helyet. Érdekes hogy még a program végrehajtása előtt vita bontakozott ki mindenről, és ezt nagyon jónak is tartom, mert még minden lehetséges, minden nyitott. Itt a lehetőség, hogy tisztázzuk a nyitott kérdéseket, és nagyon fontosnak tartom, hogy mivel szűkisek a forrásaink, világosá tegyük, hogy egy program mire is irányul pontosan. De hogyha a programnak vannak világos célkitűzései, világos elképzelések húzódnak meg mögötte, ha valóban észszerűen támogatja a kultúra és a kreatív iparágakat, akkor a civil társadalom szerepe a különböző EU-s tagállamokban, hogy kopogtasson a kormányok oldalán. Igaz ez természetesen a német kulturális tanács esetében is, és a német kormány esetében, tehát kopogtatni kell a kormányok ajtaján, dörömbölni kell, és igenis ki kell kényszeríteni, hogy a forrásokat rendelkezésre bocsássák. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Mihály Jánó professzor úr válaszolhat most. Comment vous hogyan ejtik a nevét? Mihály Jánó. Rendben van, köszönöm szépen. Én vissza szeretnék térni két témára. Az elsőt már elmondtuk, még egyszer elmondtuk, de sosem eleget. Mégpedig az, hogy egy család vagyunk. Nagyon féltem, amikor ide érkeztem. Az aggódtam, hogy esetleg eh, meg fognak-e minket érteni, vagy sem, de most nagyon boldog vagyok, mert azt láttam, hogy igen. Ugyanazt a dolgot szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenképpen fenn kell tartani költségvetési forrásokat, mi azok, akik eh, a terepen dolgozunk, producerek, rendezők, a szerep akik ezen a területen dolgozunk, tehát van egy szokásunk, és megértettük a költség, a korábbi költségvetés, és megértettük, hogy kik a szereplők. Tehát nagyon fontos, hogy mi ezeket most is azonosítani tudjunk, annak eh, akkor is, hogy teljesen más országokról van szó. Szóval nagyon fontos, hogy azonosítjuk egymást, hogy megtaláljuk egymást, mindazok, akik a filmgyártásba eh, szerep eh, beleszólnak tehát, hogyha nem lehet azonosítani azokat a szereplőket, akik esetleg elmondhatják neki, hogy a költségvetés források megvannak-e, hogy milyen módon lehet ezt eljutatni a ez, ez nagyon eh, nehézkesé tenni a gyártást, és nagyon sok problémát okoz. Egy másik nagyon érdekes kérdés, ami felmerült, az, hogy hogyan tudunk a piacokhoz jutni? Milyen a kereskedelmi művészet, vagy a tiszta művészet? Franciaországban megtaláltuk az egyensúlyt, szerencsére, mint ahogy mindig is a világ történelem során, mégpedig mind a kettőt támogatni kell, támogatni kell a társaságokat, és tá- támogatni kell a lakosságot is a francia rendszerben van egy ilyen támogatási alap, amelyik rendkívül fontos, amikor a amikor egy néző megveszi a mozi jegyét, annak a 18%-át, legyen az bármelyik film, akár a Titanic is, támogatjuk a, a hazai gyártást. Tehát azok a filmek, amelyek külföldről jönnek, azokat is, azoknak is örülünk, akkor is annak is örülünk, hogy nagyon kereskedelmi termékről van szó, mert ezzel hozzájárul az európai igényes művészet létrehozására. Franciaországban van egy nagyon érdekes párbeszéd a magán és az állami cégek között. Nagyon sokszor a filmek mindkét oldalról kapnak támogatást. A filmgyártás mindkettőnek az előnyeit élvezi. A, ez a modellt sajnos, eh, amit mi alkalmazunk, nem mindenhol követik, ami a televíziót illeti egy, egy, egy digitális forradalom kellős közepén vagyunk, nagyon sok szereplő jön. Ezek a szereplők, akik a forgalmazásban e, vesznek részt, ők, eh, és külföldről jönnek, más országokból, ők nem akarnak ehhez hozzájárulni, és ezért el kell magyarázni eh, nekik, hogy befogadjuk őket, ezeket a, a különböző portálokat, de nekünk vannak szabályaink, és hogyha önök itt akarnak eh, valamit eh, megragadni, akkor adni is kell, nem csak kapni fognak itt, de adniuk is, adniuk is kell. Ezt kell velük eh, mm, megértetni, kvótákat, világos kvótákat kell biztosítani számukra, és az európai kultúra védelmében kell eljárniuk, és hozzájárulniuk ahhoz, hogy Európában tudjanak működni. Ha ez nem történik meg, akkor szörnyű következmények lesznek, új televíziós, eh, összekapcsolt televíziók vannak, ezek lét hozzájárulnak a művek létrehozására, és támogatják a, a filmek gyártását is tehát az előfizetéses tévécsatornákról van szó, ők meg tudták oldani azt, hogy támogatják a művészetet, és ugyanakkor eljuttak a közönségükhöz. Mindenki jól jár ezzel. Nagyon gyorsan tehát el kell gondolkodni azon, hogy azok a szereplők, akik a jövőben szeretnének hasznot húzni az európai filmforgalmazásból, azok hozzájáruljanak a költségekhez. Köszönöm szépen, David Hezmondel professzor úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy ilyen sokan elmondták mély gondolataikat <clears throat> ebben a körben. Megpróbálok reagálni a felvetésekre, kérdésekre, amelyek elhangzottak. Nem lesz sok ideje, előre mondom. Elnézést kérek, de eh, kérem csendesebben, mert a felszólaló nem tud beszélni. A Trüppel reagálhatok. Jogosnak érzem teljesen azt, hogy aggodalma van, hogy milyen lesz a finanszírozás folytatása. Hogyan lehet elérni ezt a növekedést, vagy esetleg lesz-e 10%-os csökkenés akár? Szerintem érthető a jelenlegi helyzetben az, hogy sokan most visszatérnek a gazdasági célokhoz, és így próbálják legitimizálni a kultúrát, a kultúra költségeit. Ezt ön maga is megfogalmazta. Előfordulhat valóban, hogy ezt a nagyon értékes emberi tevékenységet alárendelik most a gazdaságnak. Igen. De, de a legjobb érvelés az állami támogatások mellett az, amit maguk a közgazdászok mondanak, a takarékosság értelmetlenségéről. Ugyanis amikor a, ha ez az ipar is mondjuk kultúraipar is megbukik, összeomlik, akkor ez nagyon nagy gazdasági kárt okoz a jelenlegi piacokon, hiszen itt nagyon sokan dolgoznak ebben az ágazatban. Tehát ha más nem, akkor az ő érdekükben kell és lehet érvelni gazdasági értelemben. Skörjes úrnak válaszolva, az ő felvetése is nagyon alapvető, hogy hogyan védjük meg a kulturális ágazatot és főleg ezeken belül, ezen belül a kisebb alkotókat, előállítókat. A kultúr a program kapcsán kialakított média deszkek szerepe ebben kulcsfontosságú lehet. Nem ellenzem a felvetést, én csak azt próbáltam kifejteni, hogy nagyon körültekintően kell eljárnunk és támaszkodnunk a nagyon különböző tapasztalatokra, szakértelmekre, mert ezeknél a deszkeknél valóban egy ember kezében nem lehet minden szakma, alszakma tapasztalatát összefogni. Ugye itt pénzügyi, gazdasági, kulturális és az emberi speciális tapasztalatra van szükség, tehát tím munkára lesz szükség, továbbra is, és ezeknek a tímeknek is együtt kell működniük egymással különböző tevékenységek kapcsán. Tehát talán ezzel eloszlattam a kolléga aggodalmát. Röviden kitérnék a bizottsági válaszra is. És különösen arra, hogy ez nem a kreatív ipart támogató program, hanem a kreativitást támogató program. Értem én, hogy ebben a programban valóban van sok olyan elem, amely nem a kreatív ipart támogatja. De továbbra is úgy gondolom, és ezt megpróbáltam elmondani, hogy ennek az egész szövegnek a megfogalmazása, stílusa, azt sejteti, és ezt már két évtizede használja a bizottság ezt a nyelvezetet, a, illetve az egyes nemzeti kulturális politikákba is beszűrődött, hogy itt mégiscsak valójában százszerzalékosan gazdasági megfontolásokról van szó. Az Egyesült Királyságban például az történt, hogy amikor a kreativitást és annak gazdasági hasznosságát elkezdték hangsúlyozni, és ezzel akartak több pénzt nyerni kulturális programok számára. Sokan a non-profit ágazatban úgy érezték, hogy őket lesöprik a, a tábláról, a térképről, és nekik is ettől kezdve valamilyen gazdasági hasznot hajtaniuk, már pedig nem szabad, hogy a művészek, alkotók így érezzék. A bizottság képviselője megpróbálta felvázolni, hogy a kultúra programhoz hasonlóan ez az új tervezet is hogyan támogatná a kultúra termelők 55%-át kitevő kis és középméretű vállalkozások, alkotók ügyét, de a kérdés továbbra is fennmarad, hogy, hogy megfelelő-e a jelenlegi vagy pláne a tervezett védelem számukra. Mert egyszerűen nem fognak hozzáférni azokhoz a kis pénzekhez sem, amiket nekik szántak. Ugyanis a gazdasági haszonra rámenő kulturális gyártók egyszerűen lesöprik őket, és Nincs semmiféle védelem, amely a kicsik pénzhez való hozzáférését garantálná. Ilyen garanciákat be kéne építeni a szövegbe. Van erre való hivatkozás, de ne felejtsük, hogy az úgynevezett középméretű vállalkozások a kreatív iparban már maguk is nagyon erősek, nagyok. Mert szorosan kötődnek a nagyokhoz, és a nagyok révén lobbiznak maguk mellett, tehát az úgynevezett közepesek gyakorlatilag a nagyok kiszolgálói, és a jog tekintetében is látjuk, hogy milyen erős a lobbiuk. tehát külön kéne választani még a kis és középvállalkozások között a kicsiket és a közepeseket szerintem elnök. Köszönöm szépen. Végül pedig ismét Karuzó úrnak adom meg a szót, szakértőnknek parancsoljam. Grazie, signora Páke. Köszönöm szépen, Pák asszony. Nagyon gyorsan szeretnék válaszolni Kosta asszony megjegyzésére, mégpedig fizetetni, vagy sem a platformoknak. Igen, mint ahogy Franciaországban történik. Az új szereplők, az új forgalmazó óriások mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy elkerüljék ezt a fizetést. Azt hiszem a Google például nem Franciaországban telepedett le, hanem Írországban teszi le a székhelyét, és azt hiszem egy másik ilyen forgalmazó óriás Luxemburgban lesz a székhely, és nem Franciaországban pont az azért, hogy elkerülje a francia törvényeket, amelyik előírják, hogy a bevételüknek egy bizonyos százalékát független filmgyártásnak szánják. Teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott, nem fogok többet hozzátenni, a szakértők hozzászólásaiból, rádó hozzászólásából és Kavada úrnak a megjegyzéséből kitűnik az, hogy megvan a szándék, határozott szándék annak egy-egyetlen egy esernyő alatt, hogy megtartsuk a két programot külön-külön függetlenül egymástól, adminisztratív és pénzügyi szempontból valóban lehetnek szinergiák, és ezek hasznosak és szükségesek is lehetnek. A cross médiára gondolok, nem csak audiovizuális, hanem a offline-ra is ki lehet terjeszteni, mint ahogy kísérleti projektek mutatják Svédországban, ahol egy ilyen színház zenét és táncot és online komponens is tartalmaz, tehát lehetnek itt találkozási pontok, érintkezési pontok, illetve szinergiák. Én úgy vélem, hogy érdemes lenne ezt jobban, részletesebben elemezni. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen a szakértőknek. Azt hiszem, hogy nagyon támogatóan nyilvánultak meg, és még filozófiai mélységekbe is eljutottunk ma, és tulajdonképpen engem is meglep, hogy ennyire hasonlóan gondolkodunk önökkel itt a Kulturális Bizottságban. Önök jobbak, és mi is talán jobbak vagyunk, mint a hírünk. Röviden pedig engedjék meg, hogy összefoglaljam, hogy mi hangzott el ma és köszönöm a bizottság képviselőjének is szép szavait, de azt kell, hogy mondjam, hogy többségleg itt úgy érezzük, hogy nem oszlatt el kételjeinket, és nem válaszolt érdemben a kérdéseinkre, megerősítette inkább azt, hogy itt a Kultúra 2000 program megszűnik, és ez egy teljesen másik program lesz, és <clears throat> az más kérdés, hogy egy kulturális programnak sok területen van hatása, kapcsolata, de ö, nem tudott meggyőzni minket ö, ö, arról, hogy, és hiába Balózó úr, meg a biztos is ö, ö, nagyon művelt emberek, hogy itt valóban a kultúra támogatásáról lenne szó. Egyes, vagy talán mindegyik szakértő is elmondta, hogy a kultúra autonóm terület, autonóm kultúrpolitikát kell folytatni, meg kell őrizni a hálózatokat. Arról van szó, hogy egyes projekteket fel kell karolni. Erről ön egyáltalán nem beszélt. Ön csak a kis és középméretű vállalkozásokról beszél, de ők is a gazdaságnak a részei. Támogassuk a kicsiket, de ne feltétlenül a gazdaságot. És én nem látom azt a szövegben, hogy például a számítógépes, illetve azt látom, hogy a számítógépes játékokat kiemeli, ez eléggé felbasszantott már önmagában is. Tehát nem hisszük el azt, amit mond, azt sem hisszük, hogy ez elég pontos és körülhatárolt, és látja, a szakértők is ezt mondják, és nem arra van szükségünk, hogy megnyugtassanak minket szép szavakkal, hanem pontosságra, exaktákra, exaktságra és konkrét költségvetési tételekre van szükségünk, és egy alapvető vitára most úgy látom a finanszírozásról, és a garanciákról, a garancia alapról a finanszírozás hátterében. <clears throat> Mert lehet, hogy működik az, amit mond, de ez a garancia alap eleve egy nagyon kis költségvetést egészít ki, és eleve ugye levesz az összpénzből, és ha még ezt ha nem használjuk föl, akkor mi lesz ezzel a pénzzel? Szépen visszamegy az adóbefizet, a fizető, nettó befizető országokhoz? Tehát szerintem mi más hajóban evezünk. A képzés tekintetében van közös nevező közöttünk, de a kultúra és a médiaipar különálló területek, és nem értem, nem látom, hogy ez az összevonni akarás, ez most hogy fog működni. Erről még azt hiszem bőven kell vitatkoznunk, elvi különbség van közöttünk. Ami a culture pointok és a médiadeszkek összevonását illeti, itt voltak pro és kontra érvek is. Erről is bőven kell még vitáznunk, úgy látom, mert eh, ez két eddig teljesen különböző műfaj volt. És itt sem hiszem azt én személyesen, hogy ezeket össze kéne mosni. Hogy ennek van érdeme, értelme, kivéve, hogyha ezeket teljesen átstruktúrálják, és valódi, megfogható, érthető pénzügyi és egyéb szinergia effektust tudnak generálni, de erről eddig nem győztük meg minket. Örültem, örültem annak, amit Kassó úr elmondott. A kulturális pontok, a cultural pointok tekintetében főleg helyek hangzottak el, hogy ezek összevonásának van-e értelme, de ezt még meg lehet vitatni. És azt hiszem, azt is leszögezhetjük, hogy ha egy európai belső piacon az ember megválaszthatja, hogy hol takarékoskodik a kultúrán, és ezt tekintjük példának Írországot meg Luxemburgot, akkor különösen ki kell állnunk amellett, hogy a kulturális piac is egy közös piac, <clears throat> és ne a legrosszabbak példáját próbálják általánosítani és általánossá tenni. Fel kell szólítanunk az ír és luxemburgi kormányt is, hogy a saját kultúraik érdekében se engedjék meg, amit most elkezdtek velük csinálni. Hiszünk az emberekben, higgyünk a politikusokban is, talán sikerül valamit elérni. De ezt mindenképpen meg kell fogalmazni. Tehát azt hiszem a mai ülés tapasztalata az, hogy szinte, de hát valamennyi szakértő, még a média ipar szakértője is azt mondta, hogy e, ez az összevonás nem tesz jót a kulturális szervezeteknek, e, e, és alkotóknak ezt újra kell gondolni, és összességében pedig nem tudjuk, hogy mennyi lesz a pénz, de örülünk annak, hogy a bizottság ugye 37%-os növekedést kért, igényelt, hogy ebből mi valósul meg, azt nem tudjuk, de ha bármi megvalósul, akkor is a bizottságnak, tanácsnak, parlamentnek össze kell ülnie, hogyha esetleg tényleg több a pénz, akkor ezt hogyan osztjuk el, nem? Nem akarunk senkitől pénzt elvenni, sem a mezőgazdaságtól, sem csak összességében egy icipici növekedést szeretnénk, mert Európa gerince, lelke a kultúrában van, ez tart minket elsősorban össze. Köszönöm, hogy elfáradtak a mai meghallgatásra, és remélem, hogy a jövőben is jól együtt tudunk működni, és végül kizadunk egy közös, jó programot a Dán, a ciprusi elnökség alatt, hiszen úgyis ez még a jövő zenéje, és az adók problémáját majd az orruk alá dörgöljük az új elnökség tagjainak is. És nagy tapsot kérek mindenkinek, aki ma érdemben megszólalt előadást tartott. Köszönöm. Punkt 11 bedeutet... 11. napirendi pontunk következik. A tegnapi koordinátorok ülésének e, tanulságai összefoglalása. 14-es, 15-ös, 16-os pont, nincs senkinek mondani valója, csak annyi, hogy legközelebb holnap, illetve bocsánat, május 29-én délelőtt és délután, vagyis egy nap alatt fogjuk lezeverni a következő ülést, de most amit pedig lezárom. Köszönöm.